júliusi szünet után a 71-es szabálynak megfelelően a tanácselnökével egy 11 jogi aktát írtam alá. Ezeknek a címet a jelenlegi ülés jegyzőkönyvében megtekinthetik. Hölgyeim és uraim!